Ezzel lezárjuk a munkánkat. Van még egy közlemény. A népát részéről a szakbizottságokba delegációba történő kinevezésről kért a következőt Petri Szávama asszony közlekedés és turisztikaiba is, és a parlament együttműködés EU-Oroszország e Petri Szavama asszony jelölését kérik. Van-e ellenvetés? Úgy látom nincs. Akkor a